igyekszem mindenkivel együttműködni, függetlenül politikai meggyőződésétől. Köszönöm szépen, hogy meg a támogatásukat. Köszönöm Svensson asszonynak, hogy részt vett, jelöltette magát, részt vett a választáson, és köszönöm a vitákat, beszélgetéseket. Mário Mauro és Graham Watson szintén korábban jelöltek voltak, de aztán visszavonták jelöltségüket. Ez nagyon fontos döntés volt részükről. Tudom, eh, Ma, eh, Mauro kollégám, hogy mennyire fontos eh, számo ön, az ön számára az emberi jogok kérdése. Az én országomból indult a szolidárnos mozgalom, és itt is az emberi jogok rendkívül fontos szerepet játszottak. Második János Pál pápa támogatásának köszönhetően voltunk sikeresek. Számomra is az emberi jogok prioritást jelentenek. Graham pedig az európai parlamenti változások szükségességéről beszélt arról, hogy milyen fontos a reform, a reform megvalósítása, a polgárok bevonása a munkánkba. Az ő szám, te számodra ez volt fontos. Mindent megteszek annak érdekében, hogy mindent meg, hogy elérjük ezt a célt. Kedves kollégáim, kedves képviselőtársaim! Sok szeretettel köszöntöm a tanács magas szintű megbizotját, a bizottsági elnököt, a biztosokat. Hölgyeim és uraim! Ma, július 14-én a francia francia forradalm, forradalomról is megemlékezünk, 220 éve került erre sor, ma ünnepeljük, a, ma van ugye a francia nemzeti ünnep. Együtt érzünk francia kollégáinkkal. A francia forradalom a szabadság, egyenlőség, testvériség és testvériségre helyezte a hangsúlyt. Ez a három fontos elv azóta is alapelve az Európai Uniónak, szimbolikus jelentőségű. Közép-kelet-európai ország képviselője vagyok, és az önök akaratának megfelelően engem választottak az Európai Parlament elnökének. Engedjenek meg egy személyes megjegyzést. Néhány jó néhány évvel ezelőtt arról álmodtam, hogy a szájmben a lengyel parlamentben parlamenti képviselő lehessek, amikor Lengyelország a szabadság útjára lépett. Ma pedig az Európai Parlament elnökének választottak. Akkoriban otthon Lengyelországban még nem is álmodhattam erről. Ennyire megváltozott Európa. Ten wybór traktuje jako znak dla naszego... Ezt a választást Észtország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Magyarország, Szlovénia, Románia és Bulgária szemében ez a választás nyilván egy jelzés is. Úgy látom, hogy ezzel megtisztelik a mi országainkban élő több millió eh, személy, több millió polgárt, akik nem akartak a eh, vasfüggöny mögött élni tovább. Köszönetet szeretnék mondani ezen polgárok nevében is. dwadzieścia temu latem tysiąc dziewięćset évvel ezelőtt 1989-ben a Szolidárnost megnyerte a szabad és demokratikus Lengyelországért folytatott harcát. Leomlott a berlini fal, megszűnt a vasfüggöny. Mi akik annak előtte a vasfüggöny mögött éltünk, a szabadságért és a demokráciáért küzdöttünk. Ti pedig a másik oldalon a politikai tevékenységeiteken keresztül, és kicsi, de nagyon fontos, annál fontosabb eh, gesztusokon keresztül segítettetek nekünk. Segélycsomagokat küldtetek, és eh, a segítségetekkel, támogatásotokkal sikerült elérni a célunkat. Öt éve együtt építjük az eh, közös Európát. Nincsen már ti, és nincsen már mi, csak egy közös Európa van. Beszéltem arról, hogy felelősek vagyunk. Mindannyian, az összes európai parlamenti képviselőnek van egy kis szeletke hatalom a kezében. A hatalom azonban egyben felelősséget is jelent a polgárokkal szemben. Én érzem ezt a felelősséget. Az európai polgárok bíznak bennünk, a demokráciát meg kell őriznünk és védenünk. Ez rendkívül fontos alapvető dolgokat várnak tőlünk a polgárok. Azt várják tőlünk, hogy kivezetjük Európát a válságból. A munka, a foglalkoztatás megteremtése, alapvető feladatunk kell, hogy legyen. A polgárok a bizonyosságot várják tőlünk. Várják azt, hogyha megnyitják, hogyha otthon főzni szeretnének, akkor legyen ehhez gáz például. Hogy legyen biztonság, ellátási biztonság. Félnek az éghajlatváltozástól, félnek ennek hatásaitól, ennek drasztikus hatásaitól, amely megmutatkozik már Ázsiában vagy a csendes óceáni térségben. Az európaiak a békéről álmodnak. Nagyon fontos emellett a földközi tengeri együttműködés, a keleti partnerség, a latin-amerikai országokkal való együttműködés, de az Egyesült Államokkal, illetve a feltörekvő országokkal való együttműködés szintúgy. Ahhoz, hogy ez sikerüljön, a Lisszaboni szerződés ratifikálására van szükség, hiszen az Európai Uniónak jól szervezetnek és hatékonynak kell lennie, az Európai Parlamentnek ugyanúgy. 30 évvel ezelőtt került először közvetlen választásokra sor az Európai Parlament történetében. Simone Weil egy nő volt az első elnöke az Európai Parlamentnek, egy francia képviselőnő. Ne felejtsük tehát el azt, hogy a nők számára biztosítanunk kell az esélyegyenlőséget, hogy ne kelljen lemondaniuk a családról, ne kelljen lemondaniuk a gyermekekről azért, hogy a karrierjüket megvalósíthassák. Akkoriban Simon Weil azt mondta, hogy három nagy kihívás előtt állnak a tagállamok, a béke, a szabadság és a jólét megteremtése. Ez a három e, e, kihívás állt a tagállamok előtt. Ezt a három kihívást azon, kihívásnak azonban csak európai szinten lehet megfelelni. 30 évvel kés, később ugyanezek a nagy kihívások állnak előttünk. Kedves kollégák! A elnökségem két és fél évére egy programot dolgoztam ki, és ezt a szeptemberi Strasburgi ülésen fogom bemutatni önöknek részleteiben. Most pedig szeretnék elődömhöz fordulni, Hansgert Pöteringhez. Hansgert, hol van, hol ül? Um, ehm, Hansgert. Kedves Hansgert nagyon fontos pillanat ez az életünkben. Tíz éve eh, eh, ismerjük egymást, és ma te adod át nekem az Európai Parlament legmagasabb eh, tisztségét. Minden kollega nevében szeretnék köszönetet mondani neked azért a tiszteletért, amelyet kivívtál az Európai Parlament számára, és politikai tevékenységedért. na pamiątkę, na pamiątkę przekazuję ci figurkę świętej Barbary. Szent Barbara kis szobrát szeretném átnyújtani neked. Ő a bányászoknak a védőszentje. Egy darab, egy szén darabból faragták ezt a kis szobrot, és Léziából származik, és még egyszer szeretnék minden jót kívánni. E, bardzo proszę, e, pan przewodniczący Józef Dol. Proszę o zabranie. Tisztelt Dol elnök úr, öné a szó. Monsieur le Président. Tisztelt elnök úr. Nem volt előirányozva, de úgy gondolom, hogy minden, az egész parlament számára nagyon nagy öröm, hogy első alkalommal ebben a parlamentben már nincs Kelet és Nyugat-Európa. Egyszerűen Európa van, a az elnökünk szimbolikus személyében is, aki betölti ezt a tisztséget. Ez jelenti az egységet, és ahogy korábban te is elmondtad, kedves Jerzy Buszek barátom, ez egyben a mi felelősségünk is, és hogyha az elkövetkezendő két és fél évben elnökséged alatt meg tudnánk feledkezni keletről és nyugatról, és csak egy Európáról beszélni, ez a lehető legjobb. Ezt kívánom neked Európa érdekében. Köszönöm. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, za tą wypowiedź. Köszönöm szépen Dól elnök úrnak ezeket a nagyon barátságos szavakat. Schulz elnök úr következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Elnök úr, szeretnék önnek gratulálni a frakcióm nevében ahhoz, hogy megválasztották. Támogattuk ezt a megválasztást, és be kell ismerjem, hogy a történelmi pillanattal nagyon óvatosan kell bánnunk, de mégis eh, szeretném azt mondani, hogy eh, az ön megválasztása az Európai Parlament elnöki székében, ez egy történelmi pillanat volt, mert eh, az, hogy a Bereni fal leomlása után 20 évvel, azután, hogy 5 évvel ezelőtt az ön ország, illetve más kelet-európai országok az Európai Unióhoz csatlakoztak egy olyan folyamatban, amelyet ön kezdett meg miniszterelnökként, hiszen a csatlakozási tárgyalások az ön hivatal ideje alatt kezdődtek. Tehát az, hogy 20 évvel azután, hogy megszűnt a világ megosztottsága két fegyveres részlekbe, azután, hogy leküzdötték a sztálinista diktatúrát, és ezeket a diktatúrákat a világ ezen a részén 40 éve tovább kell elviselniük az embereknek, mint a nyugati részén a világnak. És az, hogy most ezután magyar, lengyel, balti, cseh, szlovák, vagy bármilyen más országból, Portugáliából, Finnországból, Franciaországból származó képviselők együtt ülnek ebben a teremben, és az, hogy, hogy megfelelő választás során a Szeredános egy képviselőjét tudtuk megválasztani. Ez az én véleményem szerint történelmi pillanat, mert ez azt mutatja, hogy Európa ez a nagy kontinens, ahol 27 tagállam az Európai Unióhoz csatlakozott, ez, ez valamit mutat. Mégpedig a demokrácia, illetve a szabadság álma megvalósulhat. Nem csak álmodozunk arról, hiszen aktívan tettünk ezért, akár, ahogy akár ön is, és ezért úgy gondolom, hogy az ön elnöksége egy felszólítás számunkra, hogy azok az értékek, azok az értékek, amelyekre az Európai Unió épül, azok olyan értékek, amelyek leküzdötték a diktatúrát, és ezek az értékek fogják kísérni majd az ön elnökségét is, és ezt kívánjuk mi önnek a frakciónk részéről, tisztelt Buzek úr. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący, i proszę o zabranie. Nagyon szépen köszönöm e, Schulz úrnak, most pedig Verhofstadt úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, először is szeretnék gratulálni a liberális frakció részéről ahhoz, hogy megválasztották önt. És szeretném elmondani azt, hogy teljes mértékben támogatta a liberális és demokrata frakció az ön megválasztását és a munkáját is majd. Ez a mi véleményünk szerint majd egy sokkal integráltabb Európai Uniót fog eredményezni. Ön nagyon nehéz időkben lesz a parlament elnöke, a Lisszaboni szerződést ratifikálni kell, meg kell találnunk az egységes fellépés stratégiát a gazdasági válsággal szemben, és ez egy óriási feladat, amelynek során mindenképpen számíthat a támogatásunkra, és tudnia kell azt, hogy ön mögött Európa barát többség van itt az Európai Parlamentben, ezt mindenképpen tudnia kell. Az egyetlen kérés részünkről az az, hogy valóban használja ezt a nagy Európa barát többséget ahhoz, hogy előre vihessük Európát, és hogy az Európai Tanácsban is megfelelően tudjunk felszólalni, hogy nagyobb legyen a hangunk, és több Európa valósuljon meg abban az intézményben is. Köszönöm. Dziękuję, panie przewodniczący. Następnie głos zostań, zabierze... Köszönöm szépen. Harms asszonynak adom meg a szót. Tessék, önél a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék a frakcióm nevében gratulálni és csatlakozni az előttem szólókhoz. Mi is osztozunk az örömben jelen pillanatban. Azt hiszem, hogy nem túlzott, egyáltalán nem túlzott az elnök úr, amikor azt mondta, hogy megtiszteltetés, hogy ma -e betöltheti ezt a tisztséget. Ez a zöld frakció számára is nagy megtiszteltetés, hogy önt választhattuk meg elnöknek. Ön e, egész e, politikai karrierje során ezt megérdemelte, megérdemelte ezt a tisztséget. És mindannyian nagy reménnyel tekintünk ön felé. Nem vagyok benne biztos, hogy két és fél évben e, sikerül, két és fél év alatt két és fél év alatt sikerül azt a szakadékot betemetni, ami elválasztotta keletet és nyugatot, kelet-európát és nyugat-európát, de azt hiszem, hogy azzal, hogy önt választottuk az Európai Parlament elnökének, eh, ezeket a hidakat a szakadék fölött mindenképpen megerősíthetjük. Azt szeretném, hogyha a nyugat-európaiak számára világossá válna, hogy Lengyelország Európa közepén van, hogy Lengyelország a kontinens közepén van, és hogy nagyon intenzívvé kell tennünk a keleti együttműködést, a kelettel való együttműködést, kelet-európával. Nagyon örültem annak is, hogy elhangzott, hogy a polgárokat közelebb kell hozni Európához, ezt mindig is támogatni fogja a zöld frakció. Európát erősíteni kell, ben, befelé is, de ö, egyre nagyobbá is kell tenni. És egy személyes jó, kívás, jó kívánságom is lenne. Annak idején Kijevben a narancsos forradalom alatt egy nagyon bátor politikust ismerhettünk meg önben, és kérem, ne felejtse el, hogy Ukrajna is, Ukrajnát sem szabad elfelejtenünk. Ukrajna számára is jobb időket kell kívánunk és teremtenünk. És az európai futball ez a futball e, Európa bajnokság Lengyelországban és Ukrajnában lesz, nem is olyan e, sokára. Remélem, hogy néhány meccset együtt is megnézhetünk. Sok sikert kívánok a munkájához. Bardzo dziękuję pani przewodniczącej. Głos teraz zabierze pan przewodniczący. Köszönöm szépen Hámszasszonynak, most pedig Kirkop Tisztelt elnök úr, a konzervatív és reformista csoport nevében szeretnék gratulálni elnöki választásához, és különösen szeretném örömömet kifejezni, hogy észrevé, hogy említette a történelmet, és mindenképpen olyan személynek tűnik, aki nagyra értékeli a szabadságot, a szólásszabadságot, és azt a szabadságot is, hogy előre nézzünk a választások és az európai reformok irányába. Ennek a háznak is változnia kell Európával együtt. Önnek egy olyan történelme van, amire büszke a szolidárnost a bevitte Lengyelországot a NATO-ba, megkezdte a tárgyalásokat az Európai Uniós tagságért, tehát ön képes felmérni azt a változást, aminek Európára szüksége van. Nagyon nagyra értékeljük, és kívánunk sok sikert a munkájához. Köszönöm szépen, elnök úr. Most pedig megadom a szót Biszki elnök úrnak. Yeah. Herr Präsident, ich freue mich. Tisztelt elnök úr! Örülök annak, hogy szomszédos országunkból, Lengyelországok, Lengyelországból választottunk elnököt az Európai Parlamentnek. Én kelet-német vagyok, és Szluvice közelében dolgozom. Szluvice és Frankfurt, az Odera partján fekvő Frankfurt már egy kis közös Európa. Remélem, hogy Kelet és Nyugat-Európa még ennél jobban is összenő majd, hosszú út áll előttünk. Szeretnék eh, ezzel egy időben utalni a lengyel kultúra fontosságára. A kulturális sokszínűség az európai együttműködés jegyében a lengyel kultúrának is helyet kell adnunk, és erre figyelmet kell szentelnünk két fiam lengyelül is beszél, sokat próbálok tenni valamit a e, lengyel kultúráért. És e, Andreas Streiser e, lengyel rendező és Enzo Várna lengyel rendező számára már laudációt is mondhattam el. A nem szabad elfelejtenünk itt Európában a e, kelet-európai országok fontos kulturális hozzájárulását a közös európai kultúrához. Elnök úr, ebben is támogatni fogjuk. Dziękuję, panie przewodniczący, za tę wypowiedź. Teraz zabierze pan przewodniczący Farage. Köszönöm szépen, elnök úr, Farage úr a szó. President, I would like to congratulate you on being elected, although I feel that the... Tisztelt elnök úr, gratulálni szeretnék önnek. Ez, szégyen az, hogy ez a parlament, amely normális parlament volt, ö, nem a nagy, sokásos nagy csoportosokat követi. Nagyon csak tegnap láttuk azt, hogy az európaiak zászlót európai katonák vitték. Itt volt a himnusz, a és ugyanaz a zászló, amit használunk, amit a franciák és a hollandok nagyon határozottan elutasítottak az alkotmány kapcsán. Most tovább próbálják vinni azokat a dolgokat, amiket már egyszer elutasítottak, és az hazudnak az íreknek, különféle garanciákat adnak nekik, úgymond. Nagyon sokan ebben az Európában, a Szabadság és Demokrácia csoportban mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy az európai demokrácia jövőjét megőrizzük úgy, hogy ez az írek kezében maradjon. Ön a harcolt a demokráciáért, a Szovjetunió ellen, az önrendelkezésért, és ugyanakkor nem veszi figyelembe olyan országoknak a véleményét, mint Hollandia, Franciaország, Írország, akkor visszafolyára fordítja ezt az Európai Uniót, és nem abba az irányba viszi, amiért ön is küzdött. Hagy kapjanak szót a népek. E, dziękuję, panie przewodniczący, za wypowiedź. Köszönöm szépen, elnök úr, a hozzászólását. Az európai parlamenti képviselők természetesen különböző módon szólalnak fel, ez teszi érdekessé a vitát itt. Ezáltal lezártuk itt a hozzászólásokat de remélem, hogy az Európai Bizottság elnöke még szól hozzánk néhány szót. Tisztelt elnök úr, kedves Erzsi Buszek, nagyon őszintén szeretnék gratulálni saját nevemben, valamint az Európai Bizottság nevében is, az Európai Parlamenti Elnöki Tisztségre történt megválasztása alkalmából. Ön a demokráciát, a szabadságot, a jogállamiságot mindig bátran védte, oly módon, hogy a saját hazájában is megvalósuljon. Politikai pályafutása miniszterelnöki pozícióba emelte, ezt követően lett európai képviselő. Az első olyan elnöke ennek a parlamentnek, aki közép- és kelet-európából származik. Ez a kit nagyon nagy mennyiségű tapasztalat, és azok az értékek, amelyekben ön hisz, e, ez e, vértezi ön fel, önt fel az új pozícióban, mint európai elnökként a ö, ö, berlini fal leomlása után hazájának csatlakozását követő öt évvel ez Európának az eredménye. Ismerjük az ön személyiségét, ismerjük az ön küzdelmeit, nagyon sokan úgy gondoljuk, hogy személyes kvalitásai is természetszerűen hozták ebbe a pozícióba, és ön képes megvédeni Európa és annak állampolgárainak érdekeit. Az önök tapasztalatai és az értékei segíteni fogják abban, hogy Hans Gern Pöttering utódjaként járjon el. Ő, leg, ismeri legjobban ezt az intézményt, és üdvözlöm őt, aki nagyon méltóság teljesen töltötte be funkcióját, és hiba nélkül cselekedett. A jelenlegi nehéz és komplex politikai időkben pozitív szellemben, konstruktívan, szolidárisan kell dolgoznunk Európa előbbre vitele érdekében. Ennek a parlamentnek a hatásköre és kompetenciái még megerősítésre kerültek már az e- Lisszaboni szerződés előtt, és a ezt szeretnék, hogyha jóvágyásra kerülnek. Egy olyan szerződésről van szó, amit már 26 nemzeti parlament Európában jóváhagyott, és ez megérdemli a tiszteletet. Intézményeink csak egymást erősíthetik az európai projekten keresztül. Ez különösen igaz az Európai Parlament és az Európai Bizottság közötti kapcsolatra. Pontosan tudjuk, hogy az együttműködés a két intézmény között viszi előbbre az európai projektet. Tehát, tisztelt elnök úr, kedves barátom, csak azt mondhatom, hogy kívánom önnek, csak úgy, mint az parlamentnek, hogy jó munkát, a szabadság, az európai értékek és a szolidaritás további erősítése érdekében. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Most pedig Gölnis úr következik, aki a, a függetleneket képviseli. Köszönöm szépen. Egy kicsit megfeledkeztek róla. Én nyilvánvalóan én vagyok az egyik, aki ugyancsak az ön személyének kíván gratulálni. Egy kicsit kevésbé a megválasztása módjának. Az ön győztes megválasztása egy egyezmény, ez megegyezésnek az eredménye, amelyik bizonyos mértékben mesterségesen módja, és öt évig együtt irányítja a parlamentet. Azt kívánom, tisztelt elnök úr, hogy uralja az ön győzelmét, és ne legyen a rabszolgája a két nagy parlamenti frakciónak, és tudja megvédeni a kisebbségeknek a, az érdekeit, a csoportját, és azokat a disszidenseket, akik mi vagyunk, akik aggódunk a globalizáció miatt, akik aggódnak az identitások miatt, hogy a tőkék, az áruk globalizáltan mozognak. Nem feltétlenül gondoljuk úgy, hogy ez jó és nem tetszik nekünk az sem, hogy az Európai Unió kompetenciái korlátok nélkül növekednek és ráépülnek a nemzeti szabadságokra. Mi ön diszidens volt valamikor, most mi vagyunk a diszidensek, és remélem, hogy a diszidensek érdekeit is megvédi, és tiszteletben fogja tartani a házszabályt, amit nem szabad állandóan változtatni, hogyha azt látjuk, hogy valakinek ez kedvezne azoknak, akik az európai nemzetek igaz igazi védelmezői. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a hozzászólását, a függetlenek nevében elmondott beszédét. Most pedig szeretném elmondani, hogy ezzel a napirendnek ezt a pontját lezárhatjuk tehát az Európai Parlament elnökének megválasztásáról szóló napirendi pontot lezárhatjuk, és rátérhettünk az alelnökök megválasztására. Ami az alelnökök megválasztását illeti, azt javaslom, hogy a jelöltek benyújtásának határideje 13 óra legyen, tehát 13 óra. És